<clears throat> Κυρίες και κύριοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Kedves kollégák, az ülést újra megnyitom. Szeretnék tájékoztatni arról mindenkit, hogy Tobias Flüger kollégánk hogy a kollégánk az házszabály 6-os cikke szerint, illetve a hatóságok kérésének értelmében benyújtott egy kérvényt, és ezzel a jogi bizottság fog foglalkozni. Most rátérünk a rend első pontjára, a rozé borokra vonatkozó szóbeli kérdésre. Megadom a szót először is a szobeli kérdés benyújtóinak. Először is Luling asszony, két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. A minőségi borok előállítói és a valódi borászok és a bor ismerői nem szeretnék, hogyha ilyen